Megkérem, hogy a bevezető beszédét tartsa meg, amelyek a, amely bevezető szavak a konkrét terveiről szólnak. Okay. Excuse me. Honorable Chair, esteemed committee members. In life... Tisztelt eh, asszony, képviselők! A fontos, hogy az életben a dolgokat eh, eh, kerülgetés nélkül megnevezzük úgy, ahogy van jelenleg. Az Európai Unióban 26 millióan munkanélkül vannak, ez elfogadhatatlan. 7,5 millió fiatal, 15 és 24 év közötti európai sem nem dolgozik, sem pedig eh, oktatásban vagy képzésben nem vesz részt. Ez is elfogadhatatlan. Több mint 124 millióan szegénységben, szociális kirekesztésben élnek. Ezt sem fogadhatjuk el. Ezért a következő öt évre a céljaim kristálytiszták. Több munkahelyért és jobb szociális védelemért küzdök, a szegénység ellen és a szociális kirekesztés ellen. Ezek sok európai prioritásai, és mélyen meg vagyok győződve, hogy ugyanúgy az önök prioritásai is. Tisztelt kollégák! Az elmúlt 23 évben, közel 23 évben a parlament képviselője voltam, és éppen ezért csak nő tiszteletem az intézmény iránt, és nem is kétség, nincsenek is kétségeim Európa iránt. Ebben a házban mindig is Európa előrehaladásáért, egy jobb Európáért, konkrét eredményekért, az emberek számára érezhető eredményekért dolgozott. Ezen az alapon dolgoztunk, és csak én magam is ezen az alapon dolgoztam, csak emlékszem az Európai Bank felügyeletre vonatkozó jelentésemről, illetve a Gazdaság és Monetáris Unió reformjáról szóló jelentésemre. De nem pusztán többséget kell a szolgáltató irányelv, meg voltam győződve, nem csak többséget kell a szociális irányelv iránt találni, hanem szociálisan kell azt meg is valósítani az önök jóvá, amennyiben az önök jóváhagyásával a foglalkoztatási, szociális ügyek, munkavállalói készségek és mobilitás biztosan lehetek, ezt a munkát fogom habozás nélkül továbbvinni. A pénzügyi gazdasági válságnak súlyos következményei vannak. A rendkívül intézkedések, amelyeket az Európai Uniónak válság ellen meg kellett hoznia, szükségesek voltak, és most kezdjük az intézkedések pozitív hatásait érezni, látni, még hogyha nagyon óvatosan és kismértékben is. De az európaiak bizalmát még nem sikerült visszanyernünk. Az elkövetkező bizottságnak konkrét eredményeket kell e területen kézzelfogható eredményeket elérnie. Jean-Claude Juncker arra kért, hogy vissza tudom-e nyerni a szociális, a szó, szociális, jelent, eh, szociális szó jelentését, és eh, össze tudom-e azt egyeztetni, befejezve a piacgazdaság hatékony végrehajtását. Szíves, szívesen állok-e kihívás elé, hogyha a szociális piacgazdaság és a szabadság, a felelősség, a szolidaritás kéz a kézben jár. A szociális területen is a bizottságnak éppen ezért látható eredményeket kell elérnie. A foglalkoztatás, szociális ügyek, munkavállalói készségek és mobilitás biztosaként ehhez szeretnék lényegesen hozzájárulni, közösen a többi biztos asszonyal, különbözően Katainen Dombrovskis és Moszkovicsi kollégákkal egy csapatot fogunk alkudni. Saját feladatomnak tekintem azt, hogy felügyeljem, hogy a következő öt évben az intézkedéseink minden területen figyelembe veszik az egyes intézkedések szociális hatásait. Cher kollég! Kedves kollégák! Ahogy Jean-Claude Juncker is mondta, a válságnak nem ér a válságnak addig nincs vége, amíg, amíg még mindig 26 millió európai van munkanélkül. Számomra a versenyképesség és a szociális egyenség, egyenlőség közötti választási lehetőség úgy merül fel, mint egy érem két oldala szolidárisnak és versenyképesnek kell lennünk. Az én szerep, szerepem az, hogy jobb feltételeket teremtsek annak érdekében, hogy több munkahelyet teremtsünk, és hogy küzdjek a munkanélküliség, illetve a szegénység és a kirekesztés ellen. E, ez ennek előfeltétele az, hogy európai kereteket hozzunk létre, amelyek dinamikusak és integráltak, befogadóak. A munkát eh, keresőknek lehetőséget kell adni, hogy megfelelő képesítést szerezzenek, hogy ezzel, ezekkel a képesítésekkel válaszolni tudjunk a eh, munkát kínáló vállalkozások, vállalatok elvárásaira. A megfelelő képzés eh, még mindenki számára elérhető, a célzott a, a munkanélküliek célzott továbbképzése eh, nagyon fontos szerepet játszik, és a munkavállalók mobilitása eh, és olyan intézkedések, amelyek Európát újra a növekedési pályára állíthatják, és csökkent, csökkenthetik a szegénységet. Akik ismernek, mindenki tud, azok tudják, hogy nem a szimpli, eh, az egyszerű, egyszerű megoldásokat keresem, vagy a, a egyszerűsített megoldásokat keresem az összetett problémákra. Ez nem hiteles, ez nem őszinte, és nem hatékony. Kézzelfogható eredményeket szeretnék. Azt szeretném, hogyha a vállalkozások úgy fejlődhetnének, hogy, fejlődhetnének, hogy, hogy ennek során alkalmazkodni tudjanak a gyors változásokhoz. Azt szeretném, hogyha a munkavállalók hozzájáruljanak, a munka erejükkel a gazdagság megteremtéséhez a olyan feltételek között, amelyek a méltóságukat tiszteletben tartják, illetve az alapjogaikat. A nők és a férfiak, akik az Európai Unió állampolgárai, teljesen mindegy, hogy hol dolgoznak, akár másik tagállamban is, a fogyatékkal élők is lehetőséget kell, hogy kapjanak arra, hogy hozzáférjenek a munkaerőpiachoz eh, méltó körülmények között megfelelő fizetésért. Eh, a rendkívül fontos emellett a, versenyképességünk fenntartása, illetve a szociális védelem, eh, védelmi rendszer fenntartása. Ezért négy prioritást határoztam meg, amelyek egyformán fontosak. Először is a munkahelyteremtés. A, azok a munkahelyek, amelyek a válság miatt megszűntek, eh, millióra rúg ezeknek a száma. Annak érdekében, hogy a munkakeresőknek, a munkanélkülieknek új perspektívát adjunk, először munkahelyet kell teremteni. A vállalkozások, mindenek előtt a KKV-k kedvező feltételeket kell, hogy kapjanak ehhez, hogy a tevékenységüket, akár hagyományos, akár újító tevékenységük van, fejleszteni tudják, és új piacokat hódítsanak meg. Másodszor a munkahelyekhez való hozzáférés. A masszív tömeges munkanélküliség mellett <clears throat> egyre idősödik, öregszik a munkaerő, és a munkakeresők, gyakran a fiatalok nem, nem rendelkeznek megfelelő képességekkel, képesítése. Nincsen már hozzáférésük a stabil munkahelyekhez. További erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a fiatalokat, a nőket és a fogyatékossággal élőket felkészítsük arra, hogy és lehetővé tegyük számukra, hogy hozzáférjenek a, a piac, munkaerőpiachoz és a, a tartós munkahelyekre. A tervezett megoldások között van az, hogy elérjük azt, hogy mobilisabb legyen a munkaerő, és rugalmasan tudjon reagálni. Ezt támogatnunk kell. Harmadszor a képesítések kérdése. A versenyképességünk a kompetenciáinktól függ. A mai munkavállalók aktív életük sor, munkavállalói életük során több karriert is befuthatnak, és ezért a megfelelő kompetenciák, képességek elérésében segítenünk kell őket. Legyen, legyen szó alkalmazottakról, vagy ö, saját, ö, önálló vállalkozókról. Negyedszer a szociális védelem. Ez kulcsfontosságú beruházás a ö, jólétbe. 2010-ben meg egy világos célkitűzést fogalmaztunk meg. 2020-ig 20 millióval szeretnénk csökkenteni a szegénységnek és a szociális kirekesztettségnek kitett emberek számát. Azonban ennek az ellentételet igaz, a válság miatt a szegénység nagyon megemelkedett. A védelmi, szociális védelmi intézkedéseinknek hatékonyabbaknak kell lenniük, és jobban kell orientálódniuk a, a hosszú távú megoldások felé. Kedves kollégák, ahhoz, hogy ezeket a prioritásokat elérjük, minden rendelkezésre álló eszközt felhasználok arra, hogy négy dologra koncentrálva működjek együtt a bizottságban. Először is megfelelő forrásokat kell mobilizálni. Az én célom az, hogy a munkahelyteremtést stimuláljuk, és segítsünk a munkanélkülieknek visszatérni a munkaerőpiacra. Jirki Katainen alelnökkel szorosan együtt fogok működni, hogy a 300 milliárdos beruházást, amelyet Jean-Claude Juncker bejelentett, valóban megvalósítsuk. Minden eh, rendelkezésre álló pénzügyi eszközt mobilizálni fogok annak érdekében, hogy az emberekbe tudjunk befektetni. Különös tekintettel az Európai Szociális Alapra, az Európai eh, Segélyalapra, amely a legszegényebbek számára jött létre, illetve az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapra. Ezek feladata, hogy munkahelyeket eh, teremtsenek, hogy a, képesíté, a képzést erősítsék, és hogy fellépjenek a szegénység ellen. Mindent megteszek annak érdekében, hogy az ifjúsági garanciát, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést felgyorsítsam a tagállamokban, hiszen ez elegedhetetlen az ifjúsági garancia gyors megvalósulásához. Másodszor a gazdasági kormányzás, ez fel kell, hogy gyorsuljon. A foglalkoztatás és a szociális politikák sokkal inkább meg kell, hogy jelenjenek az európai szemeszterben. Szorosan együttműködek Valdis Dombrovskis és Moszkovici kollégákkal, hogy a megfelelő strukturális reformok szociális hatását figyelembe vegyük. A tagállamokban folyó reformok elmélyítése elengedhetetlen, de ehhez az igazságoság és a reformok fenntarthatósága, fenntarthatóságát nem szabad szem elől téveszteni. A támogató programok értékelésének szociális hatásának értékelése elengedhetetlen. A szociális párbeszédet újra kell indítani. Együttműködök Domrovszki alelnökkel azért, hogy biztosítsam, hogy a munkavállalók és a munkadók nemzeti és európai szinten valódi partnerek legyenek. Nagyon fontos és nehéz szociális reformok várnak ránk, ezeket meg kell tárgyalni a szociális partnerekkel, be kell vonni minden érintett felet, a, az egész gazdaságot, a szociális spektrumot, a KKV-kat, az önálló vállalkozás, vállalkozókat, hogy minél több európainak munkát tudjunk adni. Harmadszor megfelelő közös szabályokat kell elfogadnunk, hogy az, hogy az esély egyenlőség megmaradjon, és védjük a munkavállalókat a belső piacon, anélkül, hogy túl nagy terhet rónánk a munkaadókra. Szorosan együttműködök a tagállamokkal, hogy, hogy elérjem a meglévő jogszabályok végrehajtását. Remélem, hogy ez

Ezt gondolom, hogy ezt is erősíteni kell. A Smart Regulation agenda eh, is rendkívül fontos. Értékelni fogom a meglévő jogszabályokat, amelyek hatékonyak. Biztosítom, hogy ezek hatékonyak legyenek, arányosak és könnyen végrehajthatóak. Meg fogjuk nézni azokat a területeket, amelyek például arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet a munkavállalókat az új kockázatoktól meg, megóvni. Ezen összefüggésben eh, a modernizációt fogom javasolni, és azt, hogy a meglévő jogszabályokat egyszerűsítsük, hogy meg, és közben megtartsuk a magas szintű védelmet. És azt gondolom, hogy fontos új kezdeményezéseket kell indítani, például a munkavállalók mobilitásának erősítésére. Végül a feladatom az lesz, hogy ezeket az intézkedéseket a lehető legjobban kihasználjam, a partnerségeket, és hogy az elkövetkezendő években az Európai Partner, Parlamenttel, a tanácssal, a tanács tagjaival, a szociális partnerekkel, az Európai Bizottsági kollégáimmal és Európa, kollégáimmal együtt dolgozunk azon, hogy Európa igazságosabb és fenntarthatóbb legyen. Az elkövetkezendő öt évben szorosan együttműködök majd a parlamenttel, és rendelkezésükre fogok állni, hogy Rend, hogy rendszeresen megtárgyaljuk a dolgok állását. Közös célunk az, hogy az emberek egészségben munkát vállalhassanak, hogy jólétben élhessenek, és egy ilyen közös Európát szeretnénk. Ebben számíthatnak ránk, az önök szövetségese leszek.